az elnök. Colleghi, la seduta è ripresa. Prima di... Eh, eh... Kedves kollégák, az ülést megnyitom. Mielőtt megkezdjük a napirendünk tárgyalását, szeretném bejelenteni, hogy egy olasz állampolgárt megöltek, és egy másik súlyosan megsérült egy afgán támadás következtében nyilvánvalóan mi is kifejezzük együttérzésünket az elhunytak, illetve sérültek családjai felé. Az első napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata a humanitárius segély és újjáépítés témájában a haiti helyzet egy évvel a földrengés követően. És meg is adnám a bizottságnak, Gorgieva asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni az együttérző szavaihoz azok iránt, akik elvesztették családtagjukat. Egy évvel ezelőtt az egyik legsúlyosabb természeti katasztrófát élte meg Haiti, ami az egyik legjobb példáját vonta maga után a szolidaritásnak, és ez mindenkit bátorít. A természeti katasztrófát követően szeretnénk kifejezni együttérzésünket az elhunytak, az áldozatok emlékére, és Barozó elnökkel közösen megígértük közös segítségünket, és ennek az ígéretünknek megkívánunk felelni. Az EU nagyon fontos szerepet játszott a globális megsegítési erőfeszítésben Haiti irányában, és humanitárius segélyt is, illetve ahogy Pibax biztos úr majd később ezt kifejti, fejlesztési segélyt is biztosítunk az ország újjáépítéséhez. 320 millió eurós humanitárius segélyt biztosítottunk rögtön a katasztrófát következően, és a bizottság ebből 130 milliót vállalt magára. Ez több mint 4 millió haiti életét eh, hivatott eh, segíteni szállás eh, élelmiszersegély révén. Biztosítani kellett az otthonukat elvesztettek számára a megfelelő lakhatást, illetve azt, hogy újra kezdhessék az életüket. Logan és Jacques Mel urak is részt vettek ebben az erőfeszítésben, és nyomon követtük azokat, akik kénytelenek voltak Port-au-Prince-t elhagyni több százezren és vidékre költözni. Ugyanakkor támogattunk olyan programokat is, amely a készpénz segélyt a munka végzéssel kapcsolta össze. Több millióval támogattuk a legalapvetőbb egészségügyi ellátás, a megfelelő ivóvíz ellátás biztosítását, a környezetvédelmi és logisztikai segítséget. 150 8 ezren kaptak ilyen segít, és 3 millió számára biztosítottunk megfelelő egészségügyi ivóvíz ellátást a kolera járvány kapcsán, és 1,3 milliót fordítottunk az érintett közösségekben a ivóvíz megtisztítására. Reméljük, hogy a helyzet az elkövetkezendő hónapokban illetve reméltük, hogy a hónapok során javul a helyzet, de ez nem következett be, éppen ezért idén 33 millió euróval állunk továbbra is rendelkezésre. 2011-ben az, a lakhatás, az egészségügyi ellátás, illetve a e, megfelelő higiéniai viszonyok biztosítása lesz a fő célkitűzésünk. A higiéniai problémák felszámolása alapvetően fontos annak érdekében, hogy a különböző járványokat megelőzhessük. Ezen kívül továbbra is segíteni fogjuk az egészségügyi ellátást, nyilvánvalóan az egészségügyi rendszer teljesen romokban hever, és nem képes megfelelni az igényeknek. Ennek a folyamatnak a során a humanitárius aktivisták segítségére is támaszkodtunk, és megköszönöm mindenkinek, aki életét kockára téve segített.